felfüggesztett ülésrendet újra megnyitom. A jegyzőkönyvet, a május 24-i ülés jegyzőkönyvei hozzáférhetőek, van esetleg fenntartás, megjegyzés ezen ülések jegyzőkönyvvel kapcsolatban, úgy láttam, hogy nem, akkor jóvá hagyottnak tekinthető. Kedves kollégáim, a tribünön üdvözlöm az USA kongresszus